Also ich, ich hoffe, dass jetzt. Darf dann alle bitten. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, és elkezdhessük ténylegesen a szavazást. Tehát Lechner úrnak a kereskedelmi nyilvántartások és cégnyilvántartásokkal kapcsolatos jelentésével kezdjük a szavazást. Első kompromisszumos javaslat. Remélhetőleg a szavazólisták mindenkinél azonosak, így tehát blogban szavazhatunk, tehát ki támogatja az egyes Lesner féle blokkjavaslatot ki van ellene, ki tartózkodik Egyhangulag elfogadtuk. Gratulálok a kollégának. A jogalkotási állásfoglalási indítványt is el kell fogadni. Ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás. Ezt is egyhangulag elfogadtuk. Gratulálok Lechner kollégának. Elhalasztjuk a Bodu jelentést, erről tegnap ilyen döntés született. A következő jelentés Gallo jelentés, a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítése, erről egyenként kell szavaznunk. 35-ös módosító Engström részéről kitámogatja. Ki van ellene? A többség ellene volt, elutasítottuk. 36-os módosító Engström úr részéről ki van mellette? Ki van ellene? utóbbi volt a többség, így tehát elutasítottuk. 11-es módosító indítvány, aki támogatja, emelje a kezét, ki van ellene, elfogadtuk. 38-as módosító, 37-es ezzel elintézett. Tehát 38-as. Aki támogatja, jelezze a kezével. Elutasítottuk. 9-es jelentéstevő mellette ellene elfogadtuk. Tízes mellette ellene elfogadtuk. 39 mellette ellene utóbbi volt a többség, elutasítottuk 40-es mellett ellene utóbbi volt a többség, elutasítottuk Jó, tehát akkor mi a következő? 12-es, 12-es módosító, ki, ki van mellette, ki van ellene. Elfogadtuk. 13-as, ki van mellette, ki van ellene. Elfogadtuk. 42. Tehát 41-es jön most. A 41-eset ki támogatja, ki van ellene. Elutasítottuk. 42-es jön most, avagy nem. Most a 14-es jön, tehát ki van 14-es mellett, ellene, elfogadtuk. 15-ös mellett, ellene, elfogadtuk. Most jön a 42-es, ki van mellette? Lichtenberger asszony parancsoljon. Visszavonom ezt a módosító indítványt. Jó. Akkor mi lesz most a 42-essel? Kihúzzuk, okafogyott. 16-os, 16-os, ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk, 17-es mellett ellene elfogadtuk, 18-as mellett ellene elfogadtuk. Nekem itt most 44-es következik. Nem, most ez a 43-as akkor. Lichtenberger asszony ezt is visszavonja. Akkor a 19-es következik mellette, ellene elfogadtuk, 20-as mellette, ellene elfogadtuk, 21-es mellett, ellene elfogadtuk. 22-es mellett ellene elfogadtuk. 23-as mellett ellene elfogadtuk. 24-es mellett ellene elfogadtuk. 25-ös mellett ellene az előbbi volt a többség, tehát elfogadtuk 26-os mellett, ellene, ezt is elfogadtuk 27-es mellett, ellene, elfogadtuk 28-as mellett, ellene, elfogadtuk 29-es mellett, ellene, elfogadtuk. Egyes módosító mellett, ellene, elfogadtuk 30-as mellett, ellene, elutasítottuk kettes módosító mellett, ellene az előbbi volt a többség, tehát elfogadtuk 31-es módosító mellett. Ellene. Elutasítottuk. Ugye ez következik a szavazólistából. Hármas módosító mellett, ellene. Elfogadtuk. 32-es módosító mellett. Milyen most? Nálam 32-es áll, nem a 4-es. Tehát, négyes módosító mégiscsak mellette, ellene, elfogadtuk. 33-as mellett, ellene. En ce qui concerne le 33, ja. euh... Tisztelt elnök úr, ami a hármast illeti, uh többit ugye visszavonták, ez pedig, ez egy plusz, plusz jelet tettünk mellé, nem pedig negatív jelet. Akkor megkérdezem még egyszer, 33-as mellett ki van? Világos az eset. Ki van ellene? Akkor elfogadok a 33-asat, 5-ös módosító mellett ellene elfogadtuk. 34-es mellett ellene elutasítottuk. Akkor most jön a 6-os, mellette ki van ki ellenzi, elfogadtuk, 7-es, 8-as módosító, ki van mellette, ki van ellene, ezt is elfogadtuk, akkor most az egészéről a véleménynek szavazunk, ki van mellette, ki van ellene, két ellenszavazat, ki tartózkodik, egy tartózkodás. Akkor két ellenszavazattal, egy tartózkodással a maradék igen szavazat elfogadtuk. Gálló asszonynak gratulálunk. Utána Kavada úr jelentése következik. Az elektronikus kormányzás témájában egyetlen szavazás ki támogatja a jelentést, ki van ellene. Tartózkodás. Tehát egy hangulag elfogadtuk, jól láttam? Gratulálok Kavada kollégának. Masztalka kolléga jelentése a konszolidált társasági adóalapról. Itt is egyetlen egy szavazás lesz, ki támogatja a jelentést, ki ellenzi. Senki, tartózkodás, egy tartózkodás Stojanov úr részéről. Gratulálunk a jelentéstevőnek. És utána van még egy korrigendumunk, ez pusztán technikai dolog, ki van mellette, ki van ellene senki, tartózkodás, az sincs ebben az esetben. Ezt is elfogadtuk. Ezzel lezártuk a szavazásokat, és áttérünk a rendes napirendünkre, amelyen a következő pont. Ugye jelentéstevő hiányában két pontot itt elhalasztottunk, áttérünk a 9-es témára, de a koordinátok üléséről még egy-két közlendőm van. A koordinátorok tegnap ülést tartottak, és a következő Good. Ich muss also noch eine Reihe von Verkündungen... Tehát lennének még közleményeink itt a nyilvános részén az ülésnek arról, hogy miről döntöttek tegnap a koordinátorok. Javasol, javaslat érkezett arra vonatkozóan, hogy a jogalappal kapcsolatos állandó tevők kik legyenek. Tegnap felosztottuk a frakciók között ezt, meg fogják nevezni a frakciók, hogy kik lesznek személy szerint azok a kollégák, és utána erről közleményt adhatok ki. Aztán vannak az állandó jelentéstevők a mandátum vizsgálattal kapcsolatban. Ez az elnök legyen a javaslat szerint, a korrigendumokról is az elnök fog jelentést tenni gender mainstreaming témában Lichtenberger asszony az eddig megszokottaknak megfelelően a parlamentnek a magánjogi konferenciába küldt megfigyelője, Alexander Tyne lesz Diana Wallis helyett, a képviselőnk a transatlanti jogalkotási párbeszédben Galló asszony, és a gyermekjogi kérdésben az edieknek megfelelően továbbra is Éva Lichtenberger, im, mentességi, mentelmi jogi kérdésben Rapkai, Swifka, Wikström, Speroni és Dimitrás Stojanov kollégák lettek jelölve. Lichtenberger asszony hiányzik erre a listában, én úgy emlékszem, hogy Lichtenberger asszonynak is szerepelni kellene ezen a listán. Jó. Aztán van számos újonnan kiosztandó pozíció, amelyek Diana Wallisnak a lemondásával függenek össze. Itt lesz egy közös jelentéstevő. Diana Wallis volt az egyik társ előadó, itt a személye kapcsolatos döntés a következő ülésre halasztottuk. Aztán az Imkóval beszéltünk, hogy náluk hogy lesz majd a társelőadónak a személye. A bírósággal és a civil szolgálta kapcsolatos bírósági ügyekben át fogják venni. Vadim Tudor immunitását azt Wikström asszony veszi át, és szintén Cecília Wikström egy másik mentességi ügyet, és bizonyos jelentéstevői pozícióknak a kiosztásával kapcsolatban eh, az EPP fog majd jelentéstevőt adni Lesner úr helyett, aki márciusban távozik, hogy ki lesz konkrét, azt nem tudjuk, ezt majd bejelentik. Az audittal kapcsolatban az a kis probléma, hogy a két jelentés esetében eddig Kamal úr volt a jelentéstevő, azonban ő nem tagja már a bizottságnak. Karim úrral megbeszéljük, hogy mi lesz a helyzet. Az ECR koordinátora lesz majd az, aki ezt a jelen, ezeket a jelentéseket meg fogja csinálni. Aztán úgy döntöttünk, hogy lesz egy implementációs jelentés, eh, ahol is a néppárt fogja adni a jelentéstevőt, de még nem jelölték ki ennek személyét. Ezen kívül Lichtenberger asszony neveztük ki, nyolc javaslattal kapcsolatban, nyolc jogalkotási tervezettel kapcsolatban, eh, amelyek amelyek a gyermekekkel szembeni erőszakkal függnek össze. Stojanov úr bízzuk meg, hogy vélemény dolgozzon ki, az európai szociális vállalkozásokkal kapcsolatban nem lesz vélemény kidolgozva a mezőgazdaság, egy mezőgazdasági javaslattal kapcsolatban, és más kérdésekkel kapcsolatos véleménye, például közbeszerzési témakörben majd később fogunk kijelölni a vélemény előadókat, nem fogunk véleményt megfogalmazni a Cine Sky Legislation témában. Tegnap egy nagyon hosszú ülés volt, egy mini meghallgatásról is döntöttek. 2012. A polgári eljárások vonatkozó jogok jelölése, még a részteket közöljük önökkel, a meghallgatások programja 2012-re már ismeretes, annak előtt megerősítésre került itt az eredetileg tervezett konferencia a szerzőjog terében eh, elhalasztásra került, és egy szóbeli kérdést szeretnénk a Collective Right Management ügyében a következő plenárisra beterjeszteni. A szöveg itt van, majd körbeadjuk, írásbeli eljárásra kell majd döntést hoznunk. A titkárság elkészítette a szöveget konkrét eh, módosítási kérelmek esetén, a fast track procedure esetén erre lesz lehetőség, ezeket majd mindenkivel közöljük aztán a delegációs utazásokról is tárgyaltunk, a vonatkozó programot megerősítettük. Lényegében ennyi, amiről konkrétan ülésen döntöttünk. Ha nincs ellenvetés, akkor abból indulok ki, hogy a koordinátorok ülésének javaslatait elfogadta a szakbizottság, nem látok ellenvetés, így gondolom elfogadtuk. Akkor a következő a 9. és 10 pont, amely a bíróság ügyét érinti, nem tudom technikailag hogyan készített, készítek fel erre, hogy vajon a búcsúzó jelentéstevő Diana Wallis felvezeti a témát, ha igen, akkor kérem, vegye át a szót. Elnök úr, köszönöm. Úgy gondolom. Ez lesz az utolsó hozzászólásom a szakbizottságban. 12 és fél év hosszú idő, de elég is ennyi időt eltölteni egy poszton. Nagyon sok csodálatos barátot találtam itt, és ezért köszönettel tartozom. Ami a konkrét témát illeti, a bíróságot, mint képviselőtársaim tudják, egy javaslatot terjesztettem be, mely nagy részt követi azokat a bíróság működését érintő és a Civil Service Tribunal-t érintő alapszabály módosítást, ehhez igazítja a bíróságot, és a technikai módosítók jelentős része is erről szól, melyeket a szakbizottság tagjai terjesztettek be. Ahogy, ezt, ahogy ez várható volt, a módosítók jó része és a vonatkozó vita is azt járja körbe, hogy a pótbírók, a kiegészítő bírók kinevezése miképpen történjen az Európai Bíróság keretében. Erre vonatkozott a politikai vita e, oroszlán része, és e körül ezt járják körbe a módosítók is. Az a, az a javaslat született, és elég sürgős is az ügy, hogy a tanácssal és a bizottsággal folytatandó tárgyalás kezdődjék el, és szülessen felhatalmazás tervezet is a e tárgyalásokra vonatkozóan, zöldhessenek. Ez a szöveg fontos, hogy mindenkinek rendelkezésre álljon. Eléggé széles körű felhatalmazás ez, mely alapján elindulhat a tárgyalás. A beterjesztett módosítók, mint mondottam, az alapkérdést járják körbe, a felhatalmazás széles körű, a tárgyalási mandátum, és Time képviselőtársamnak sok szerencsét kívánok a tárgyalásokhoz. Nehéz politikai vita lesz ez, ám szerintem megoldható oly módon, mert révén az Európai Bíróság a lehető legjobban működhet, szolgálva állampolgáraink érdekeit, és mindazok érdekeit, akik a bírósághoz fordulnak, méghozzá gyors és határozott módon. Köszönöm szépen, Tájn asszony, masszív kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr, tegnap már elmondtam a tegnap délutáni ülésen, egész pontosan, hogy mindig meg kell vizsgáljuk, hogy vannak-e esetleg hibák, Léne és Wallis kollégák kifejezés módjában, amikor Lesner úrnak a távozásáról esik szó. Úgy gondolom, hogy a mi elismerésünk, tiszteletünk kell, hogy övezze Lesner úr személyét, ki kell, hogy fejezzük. Ezt mi különböző frakciákból jövünk, különböző politikai háttérre rendelkezünk, de itt két nagyon kitűnő jogászról és emberről van szó, akiket most elveszítettünk. Itt tehát személyes szavakat ejtek, és hogyha sikerül azt elérnünk, hogy a bíróságok jobban működjenek, mint eddig, és a munkájuk javul, és ez lenne tulajdonképpen feladatunk, akkor hálásaknak kell lennünk nekik. Úgy gondolom, hogy mindannyian sikereket kívánunk a jövőben. Önöknek fontos, hogy a munka a sikerrel járjon itt is, hiszen az emberi, európai polgárok számára fontos. Itt egyfajta közvetítő szerepre van szükség, hogy jó irányba tereljük a bíróságnak a munkáját. Köszönöm szépen. Lichtenberger asszony. Szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy megköszönjem képviselőtársaimnak, a búcsúzó képviselőtársaimnak munkájukat, és szeretném ismét hangsúlyozni, hogy nagyon örömteli volt az együttműködés. Tárgyszerű is egyben, és célra törő, célra vezető. Ezért fáj a szívem mind a kettőjükért. Köszönöm. Speroni képviselőtársam a szó. a Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném üdvözölni azokat a kollégákat, köszönteni azokat a kollégákat, akik elhagyják a parlamentet. Nagyon sajnálatos, ez mindig szomorúságot okoz, nagyon sok sikert kívánok nekik a jövőre. Köszönöm, azt hiszem. Megfelelő ünnepi alkalmat teremtünk majd ahhoz, hogy búcsút vegyünk tőlük, a titkárság a mm, menetrendünknek megfelelően megkeresi az mind a két képviselőtársunknak megfelelő időpontot, hogy megejtsük ezt az ünnepséget. Március 1 -e volt először felmerülő időpont, meglátjuk mi lesz, majd előbb-utóbb elbúcsúzunk. Köszönöm. Napirend szerint szó, legközelebb márciusban szab szavazzunk. Ez egyfajta újdonság a két bírósággal foglalkozó jelentés ügyében. Tadeusz? Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja oczywiście dołączam się do... do, do... Köszönöm szépen. Elnök úr, természetesen a tiltakozókhoz kívánok én is csatlakozni, akik világosá tették, hogy ilyen, az ilyenek, aki, mint például Diana Wallis, a lehető leghosszabb ideig itt kellene, hogy maradjanak a bizottságunkban. Tehát nagyon becsüljük és tiszteljük a munkáját. Ami az Európai Bíróságnak a reformját illeti, én nagyon örülök annak, hogy Alexandra Táj fogja átvenni ennek az ügynek a kezelését. Ez egy nagyon bonyolult téma, és egyébként Dejanának szeretnék az eddigi kitűnő munkáért köszönetet mondani. Szeretnék utalni egy nagyon fontos szempontra ebben az összefüggésben, hiszen én vagyok az AFKO bizottságban egy véleménynek a megfogalmazója, illetőleg árnyék előadója ezzel a témával kapcsolatban. És itt van egyfajta fejlemény, vagy a dolgoknak egyfajta alakulása, amitől óva intenik mindannyiunkat. Vannak ugyanis, van olyan törekvések, hogy a reform keretében eh, túlmenjenek a szükebb értelemben vett jogalkotási aktusokon és más szempontokat is belevegyenek a munkába. Úgy gondolom, hogy itt nagyon is óvatosan kell eljárnunk, hiszen úgy kell lenni, hogy az Európai Bíróságnak az ítéletei azok egyértelműek. Ez az egyetlen olyan európai intézmény, amelynek joga van az európai jog értelmezésére. Tehát óvaintek mindenkit attól, hogy teret engedjen azoknak a törekvéseknek, amelyek ebbe a területbe szeretnének belekötni. Vagy... Köszönöm, tájasszony. Ja, wir müssen jetzt noch... Igen. Hivatalosan döntenünk kell tehát a felhatalmazásról. Kérek minden kollégámat, hogy nézzék meg a kiosztott anyagot, hogy közösen tudjunk dönteni ezekről a reformokról.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 nem, el nem tudom képzelni, hogy gondja lenne valakinek ezzel az anyaggal, meggyőzve arról, hogy mindenki számára megfelel majd. Arról szó mindössze, hogy folytathatjuk a tárgyalásokat. Tehát pusztán arról van szó, hogy felhatalmaz bennünket arra, hogy a tanácssal tárgyaljunk, a célok világosak, olyan erről ezekről beszélt, azt javaslom, hogy fogadjuk el ezt, ami a levélben áll, azt adjuk meg a mandátumot, a felhatalmazást tehát erről szavazni kell, de az eredmény is nyilvánvaló. Köszönöm. E technikai problémákat tehát sikeresen kezeltük, most a római kettes témáját kezdjük el. Gyorsan legyünk ezen túl, mielőtt a tanulmány napi rendet űzzük, illetve azt kezdjük tárgyalni. Diana. Igen, nagyon gyorsan letudhatjuk. A jelentést beterészre se került, képviselőtársaim pedig módosítókat terjesztettek be. A módosítók jó részt arra törekedtek, hogy felvessék azt a vitát, amely az alkalmazandó törvény közötti egyensúlyt teremtené meg, az az, hogy milyen messzire mehetnek a, a a hitelrontás, a, a, a kitett sértettek, illetve a másik fél joga között. A jó hír név rontásának kitett sértettek és a másik közötti egyensúly megteremtésére törekednek. Ahogy a szakbizottság, a szakbizottságban le kell folyjon egy vita erről az egyensúlyról, és a módosítók ennek a szükségességét domborították ki, ez helyén való. Aminek aztán meg különösen örültem, hogy ki, kiegészítő javaslatok születtek, amely egyfajta közvetítő szerv felállítását irányoznák elő, és ezeket nem kérdőezte meg egyetlen módosító sem. Ez az újdonság a javaslatban, hogy egy ilyen ítélkező testület állna fel. Sok szerencsét kívánok a megfelelő egyensúly megtalálásához, a, a jó hírnév rontásának kitett sértettek, illetve a sajtószabadság értékei közötti egyensúly megteremtésében. Az Európai Bizottság pedig majd javaslott ezen mediációs, tehát közvetítő testület felállítását illetően. Köszönöm, mondja az elnök Maria Galló. Quelques, quelques mots d'explication sur les amendements que... Köszönöm szépen. A módosítókkal kapcsolatban szeretnék egy kis magyarázattal élni. Önök ugyanúgy, mint én is, illetve ahogyan Diana Wallis is elmondta, nagyon fontos, hogy bíráskodás történjen, arbitrás történjen, és ezért módosítójavaslatokat nyújtottunk be, olyan módosítójavaslatokat, amelyek véleményünk szerint tiszteletben tartja egyrészt a szólásszabadságot, a sajtószabadságot, illetve a magánjogot is, a magánélethez való jogot. Szeretném elmondani, hogy az általunk elfogadott álláspontot már jóvá hagyta a hemiciklus is konszenzussal 2005. június 6-án. Tehát az Európai Parlament álláspontja érvényesül. Három rövid megjegyzéssel élnék még. Az alkalmazandó jog annak az országnak a joga, ahol a legjelentősebb káresemények történnek, a kritériumok, amelyek segítségével meg lehet határozni a legjelentőség teljesebb kár esemény országát. Ez az, ahol kiadják az adott kiadványt, illetve ahol a cenzúra megtörténik. Másodszorban egy nem teljes listát hoztunk létre azon tényezőkből, amelyekkel azonosítani lehet azt az országot, ahova szállják az adott kiadványt, például a nyelvet, vagy pedig az eladási mennyiséget, hozamot illetően. Azt javasoljuk, hogy az alkalmazandó jog az a jog legyen, ahol a műsorszórónak, illetve a kiadónak a székhelye van. Véleményünk szerint tehát ez egy jó kompromisszum, és a két alapvető jogot megvédi. Természetesen Cecilia Wallström jelenlétében készen állok arra, hogy folytassuk ezt a párbeszédet. Köszönöm szépen, elnök úr! Dankeschön, dann können wir den Punkt... Köszönöm szépen, akkor ezzel lezárjuk ezt a pontot. Nekem nincsen további hozzászóló a listámon, akkor március 1-én fogunk szavazni. Addig még a frakciók kísérletet tehetnek egyességkötésre. A következő napirendi pontunk a 35-ös, ez pedig nem más, mint a választható eszközök használata az Európai Polgári Jogban című tanulmány bemutatása. Fovárk Koszon, professzor asszonyt szeretettel üdvözlöm, remélem jól értik ki a nevét. Ő a Pantheon Assas Pári Dő Egyetemről érkezik, ahol is a Trans Europe Experts, a TEE e társelnöke, Tusé asszony is a körünkben van. A Bonni Pantheon Egyetemnek ő a professzora, legalábbis így áll a papírom, remélem helyesen mondtam. Nem tudom, hogy kettő közül ki kezd, nekem nincsen konkrét tervem erre vonatkozóan. Parancs! kapcsoljon. Dankeschön, Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra az, hogy eljöhettem az önök szakbizottságába. Köszönöm szépen, hogy önök is itt vannak. Szeretném bemutatni a választható eszközök használatát az európai polgári jogban. Ez egy tanulmány, amelyet a TEE, Transeurópai Szakértők Szövetsége végzett el, ez Franciaországban jött létre, több mint 300 taggal rendelkezünk, francia, illetve európai egyetemi tanárokkal, professzorokkal, ők vettek részt a konzultációban, és rendkívül fontos ez a tanulmány a nagyon sok tematikai szempontból, amelyel foglalkozik a TEE. E kollégám Martin Bertusé, illetve jó magam, fogtuk össze ezt a tanulmányt, a megadott válaszok alapján mi készítettük el. Először is nézzük a címet, a megvalósítás, tehát ezen eszközök végrehajtása. Nem akadémiai munkát mutat ez, és szeretnék köszönetet mondani az összes politikai részlegnek, hiszen folyamatos párbeszédet folytattunk velük, ez rendkívül fontos volt számunkra, hiszen így lehetett egy olyan tanulmányt készíteni, amely megfelel az önök kívánalmainak, és nem csak akadémiai gyakorlat. Tehát a Policy Department jó útra terelt bennünket. Nézzük, a választható eszközökről fogunk beszélni, Ezeket általában rendelet keretében fogadjuk el, de nem ez az egyetlen lehetőség. A polgárjogi részlegre összpontosítottunk a tanulmányunkban azért, mert ez széles értelemben érvényesül, ez nem csak a családi jog, családjogot, illetve a szerződéseket, hanem a kereskedelmi jogot, valamint a polgári eljárásra rendet, a nemzetközi magánjogot is magába foglalja, ez pedig, ez, ez pedig azt jelenti, hogy egy elég széleskörű értelmezést élvez. Európában ugyanúgy, mint minden európai országban. Nézzük, hogy mik voltak a célkitűzéseink. Azt mondtam ugye, hogy megnéztük, hogy hogyan hajtották végre ezeket az eszközöket. Hiszen van egy jó pár eszköz, azonban nem mindig ismeretesek ezek az európai országok számára. Ezért a tanulmány során Információt tudtunk szolgáltatni ezen országoknak az eszközökre vonatkozóan. Megnéztük, hogy az operátorok, tehát az alkalmazói ezen eszközöknek mennyire voltak hatékonyak. Gondolok itt az állampolgárokra, a európai társaságokra. Megpróbáltuk meghatározni az előnyöket, hiszen hogyha nincsenek előnyök, akkor nincs szükség a választható európai jogra, illetve megpróbáltunk kitekintést nyújtani, megnézni azt, hogy hogyan lehetne ezeket az eszközöket más jogi területekre kiterjeszteni, és esetleg meglepetést nyújthat ennek az eredménye a családjogban, illetve az állampolgári személyes jogait érintően. Nézzük, mi is volt a célunk ezzel a tanulmányjal. Nos, először is a polgári eljárás területén figyelembe vettük a végrehajtói jogot, illetve a fizetési felszólítási eljárást, valamint a kisebb perekre vonatkozó eljárást. Természetesen ezen projektek kapcsán nem készült külön tanulmány, de megfigyeltük azt is, hogy a a határon átnyúló a banki tevékenységeket ez mennyiben érinti. Hogyha megnézzük a szellemi tulajdonjogok kérdését, ezen a területen valós sikert mutatnak a választható eszközök, ugyanígy az európai védjegy tekintetében, illetve az európai ö, design tekintetében, a szabadalom tekintetében. A valamint az e, európai jog cím európai jogcím kiadásában is. Megerősített együttműködés keretében lehet így konkrét eredményeket felmutatni. Nézzük a csoportosulásokat, a társulásokat. Egyrészt ott van az Európai Társaság, illetve az Európai Közös Gazdaság Érdekű Csoportosulások, valamint a szövetkezetek, illetve a magántársaságok szövetsége, itt a KKV-kre gondolok. Ami pedig a családjogot érinti, nos, itt egy kicsit különleges helyzetben vagyunk, hiszen a közös házasságkötésre vonatkozó jogot vizsgáltuk meg, francia és német megállapodás ez, amely nyitott többi állam előtt, és ez még nem lépett életbe. Ez inkább egy reflexiós modell, egy, egy olyan, amin el lehet gondolkodni, és természetesen a tagállamok megállapodásán múlik. Illetve egy ezzel kapcsolatban van egy tanúsítvány is, amely a döntések végrehajtására vonatkozik. Nézzük, tehát ez az a terület, amelyel foglalkozott a tanulmány. Hogyha megnézzük a metodológiát, ez pedig a következő volt. Először is egy kérdőívet hoztunk létre az adott egységekkel. 33 kérdést fogalmaztunk meg a különböző témákban, és ezeket elküldtük minden Európai Uniós tagállamnak, és az egyetemeknek, a igazságügyi minisztereknek is. Néha nagyon széles körű választ kaptunk, és ezeket, ezeket bevettük a tanulmányunkban, néha pedig nagyon széles, nagyon bő válaszokat kaptunk. 16 olyan választ kaptunk, amelyet 5-6 egyetem hozott létre, létre közösen, illetve ügyvédek is részt vettek ebbe, valamint öt választ kaptunk miniszterektől, ezen kívül az Európai Bíróságtól statisztikát is kaptunk. Nem kaptunk minden tagállamtól választ, azonban 18 tagállam, amelynek a listáját itt látja, láthatják, választ adott a kérdéseinkre, tehát az ő választék alapján alakult ki a tanulmány. Nem volt mindig egyszerű meghatározni azt, hogy konkrétan mit is jelentenek a válaszok, néha ellenőrizni is kellett a válaszokat, illetve párbeszédet kellett folytatni az illetékesekkel. Több mint százan vettek részt az Európai Unión belül a tanulmány kibontásában, végrehajtásában. Nagyon fontos volt az, hogy meg kellett határozni, hogy mit jelent az a választható, tehát az opcionális eszköz, a következő definíciót alkalmaztuk. Először is, hogy egy további, egy kiegészítő rendszert jelent ez, tehát nem váltja föl a nemzeti rendszereket, hanem ezt kiegészíti, és ezért választási lehetőséget ad két jogrendszer között, egyrészt a nemzeti rendszer között, illetve másrészt az európai rendszer között. Nagyon fontos figyelembe venni, hogy a nemzeti jog nem változik, tehát az megmarad, az európai rendszer pedig gyakran második rendszerként minősül, illetve lehetne még egy harmadikról is beszélni, például a nemzetközi rendszerről. Gondolok itt a Bécsi Egyezményre, illetve az európai vételi jogra. A definíciónál maradva, hangsúlyoztuk azt, hogy az európai rendszer egyrészt irányelvet, irányelvben testesülhet ki, vagy egyezményben, a nemzetközi rendszer pedig az a résztvevő tagállamok közötti egyezményben. Tehát nincsen ennek formális határa. Eltérő területi hatásköre van, ezeknek a rendszereknek, tehát a döntés, hogy nemzeti vagy európai rendszert választ valaki, ez kizárja a másik rendszer érvényesítését. Megállapítottuk, hogy a különböző tagállamokban nagyon jól fogadják a fakultatív jellegét ezeknek a választható eszközöknek, azonban magát a kifejezést nem mindig használják, még akkor sem, hogyha bizonyos dokumentumokban, konzultatív anyagokban ezt ö, használják, mégis nem általánosan elfogadott ennek a kifejezésnek az alkalmazása. Gondolok itt például a vételi jogra. Ezt a tanulmány nem használta fel, hiszen akkor fogadták el, amikor már majdnem lezártuk a tanulmányt, azonban nagyon hasznos volt a metodológia szempontjából, illetve abból a szempontjából, hogy ez a metodológia mit hoz a jogszolgáltatási rendszerben. Tehát, ahogy elmondtam, a jogalkotók üdvözölték a fakultatív aspektusát ennek a rendszernek, és néha azt is hasznosnak találták a jogalkotók, hogy kiegészítsék a nemzeti rendszerrel az európai rendszert. Például Bulgária esetében van egy nemzeti fizetési felszólítás, vagy fizetési kötelezettség, és ezt kiegészítették az európai szinttel, de nagyon gyakran az a helyzet, hogy hogy van egy nemzeti rendszer, mint például Németországban, és ezt kiegészíti az európai rendszer. Gondolok itt például a német polgári jogra, amelybe beépítik az európai követelményeket. Az, hogy, mely, hogy az hogy választják-e ezeket a szabadon választható eszközöket, ezt statisztikával lehet mérni. Sajnos nagyon kevés hivatalos statisztika létezik, és a tanulmány három forrást határozott meg. Egyrészt a hivatalos statisztikát, itt különösen a szellemi tulajdonjog tekintetében vannak statisztikázomban az eljárás rend tekintetében nem. Aztán vannak célkitűzések, illetve ott vannak a válaszok, a kérdévekre adott válaszok. Nézzük, az egyes eszközök esetében milyen eredményre jutottunk. Először is, ami az Európai Végrehajta, Végrehajtói Jogcímet illeti, megnéztük, hogy egy adott országban mennyiben használták ezt a nemzeti eljárással ötvevetve, összevetve. Sajnos itt 5 százalékot látunk, néha 1-2 százalékot, tehát elég alacsony a felhasználása. Azonban, hogyha ezt összevetjük az a határon átnyúló eljárásokkal, akkor ott a statisztika már sokkal többet árul el, és sokkal magasabb is, például Svédország esetében, de azt hiszem, Svédország esetében például azt láttuk, hogy három európai végrehajtási eljárás esik egy nemzetire. Ez azt jelenti, hogy 40 határon átnyúló eljárásból 30 alkalmazta az említett eljárás, ez pedig egy e- elég magas szám. Ez azt jelenti, hogy a statisztikát óvatosan kell kezelni, nem szabad összevetni az összes eljárást, hanem azokat a, hanem csak a, a transz, tehát a határon átnyúló eljárásokat kell figyelembe venni, amikor az arányokat akarjuk meghatározni. Nézzük a kisebb európai jogperek esetében még mindig alacsony szintű a választható eszközök használata, elég kevés a határon átnyúló, kisebb mértékű jogvita. Ami pedig a fizetési felszólítást illeti, vannak olyan országok, amelyek ezt alkalmazzák, Németország és Ausztria például, máshol egyáltalán nem használják, például Luxemburgban és Svédországban. Tehát önök is látják, hogy a statisztika nem túlságosan reményteljes, de fontos, hogy ismeretesek legyenek ezek a választható eszközök. Nézzük a szellemi tulajdonjogi eszközöket. Itt azt hiszem, hogy már van okunk az örömre, hiszen a közösségi védjegy ugye eltér ennek a használata országonként, de azt mondhatjuk, hogy ez nagyon is operatív, nagyon is használt eszköz, és egyre nő a védjegy használata az elmúlt években, 2010-ben 700 ezer európai védjegyet regisztráltak. Azt látjuk, hogy egyre nagyobb tért nyer az európai védjegy a nemzetközi védjegyekkel szemben, és a, ebben segített, segítettek a, az hivatalos statisztikák, Németországban a védjegyek 18,5%-a európai, 9,6% az Egyesült Királyságban, még mondjuk 0,5% a cseh köztársaságban, tehát ez, a, ez nagyon nagy eltéréseket mutat ez a statisztika. Ha megnézzük az európai modellt, az európai dizájnt, ezt is használják, 26% Németországban, 5,7% az Egyesült Királyságban, 9% Franciaországban, és így tovább, de a jelentésben megtalálják, illetve a tanulmányban megtalálják a statisztikát. Az európai szabadalom, tehát, hogy egy európai jogcímet kapjon egy szabadalom, ezt eléggé alkalmazzák a tagállamok, eléggé elterjedt, de nagy eltéréseket látunk országonként. Most pedig nézzük a csoportosulási jogot. Itt is nagyon nagy eltéréseket látunk. Az Európai Társaság csoportosulás sikere nagyon eltért a különböző országokban. Van, ahol egyáltalán nem létezik, van, ahol, van, ahol pedig fellendülőben van, kevés Dél-Európában, illetve Kelet-Európában. Luxemburgban viszont 15 ilyen létezik, 12 Cipruson, 21 Franciaországban, tehát önök is látják, hogy ez még egy elég alacsony szám. Németországban, illetve a cseh köztársaságban van a legtöbb ilyen társul, társulás, de vannak alvó európai társaságok is, amelyeket úgy hozták, hoztak létre, hogy aztán mint egy kulcs átadással tudják az újabb tulajdonosnak odaadni. Ami pedig a szabadalmakat illeti, azt látjuk, hogy nagyon sokszor a nemzeti jogrendbe, illetve igazságszolgáltatási rendhez küldik ezeket a kérdéseket, tehát és ez azt jelenti, hogy országonként eltérő rendszerben értékelődnek ezek. A tanulmány azt mutatja, hogy ez nem, igazából nem egy választható autonóm rendszer. Minél könnyebben alkalmazható, minél önállóbb rendszer, annál nagyobb sikert várhatunk, és természetesen itt ezt kiegészíti a jogrend harmonizálása. A tagállamok különbözőképpen használják a gazdasági érdekű európai csoportosulásokat, illetve ami a szövetkezeteket illeti, ebből, ebből sem látunk túlságosan sokat. Már egy jó pár éve létezik a KKV-k számára egy projekt, de még ez ugye csak egy projekt szinten van, ezért a tanulmányban nem foglalkoztunk vele. Ami a családjogot illeti, itt van a közös házasságkötési rendszer, de aki a kérdőívre választ adott, azokból azt láttuk, hogy ezt a közös rendszert nem ismeretes az országok számára, tehát ez még eddig nem elterjedt, minél inkább életbe lép majd, akkor majd tudunk vele foglalkozni, most ez Németországot és Franciaországot illeti elsősorban. Tehát megpróbáltam bemutatni a különböző szabadon választható eszközöket, és kollégám fogja a második részt bemutatni. Köszönöm szépen az eddigi figyelmüket. Alors, je continue avec le fait que l'étude nous a permis de dégager des... Folytassuk azzal, hogy mondjuk ez a tanulmány lehetővé tette számunkra, hogy megértsük, mi a, a, a kudarcok és a sikerek háttéroka. Nagyon fontos az jövőről való felkészülés tekintetében is. Két kategóriát állítottunk fel az okokat taglalva. Összevetve a nemzeti és az európai rendszereket, illetve belső okokat feltárva, de vannak külső okok is, melyek nem vettek részt, nem voltak részei ennek az összevetésnek. Ez is a belső okokat ismertetve a két rendszer különbsége adódóan öt oktípust lehetett megragadni. Először is a hatája mindennek. Az, hiszen a működtetők jól tudják, hogy a hatály lehet a nemzeténél szélesebb körű, például a közösségi szabadalmi jogok esetén és márka jogok esetén nyilvánvaló, hogy va fontos, hogy összevessük a két opciót, a nemzeti és a közösségi lehetőséget. Aztán ott a jogbiztonság kérdése. A nemzeti alternatíva nagyobb jogbiztonságot jelent, mint, a, mint az... En Belgique ou pour la société européenne en... Mint ez az eszköz. Belga és német példák mutattak erre esetekből adódóan, ugyanakkor összefüggésében kivizsgálni a kérdést, hiszen ha egy új eszközt állítunk fel, akkor ezáltal egy reformot is indítunk. És ez a kezdeti szakaszban ez nehézségeket okoz a végrehajtás tekintetében, és egyfajta jogbizonytalanságot teremt. Én értelemben egy új eszköz, új kérdéseket is felvet, amelyekkel foglalkozni kell, akár bíróságok részéről. Tehát ez a két kétértelműség vagy jogbizonytalanság mindenképpen átmeneti azonban csak a kezdeti szakaszban érvényesül. Fontos az is, hogy ezeket a kezdeti bizonytalanságokat csökkentsük, a lehető legnagyobb mértékben akár ebben a szakaszban is. A harmadik kérdés pedig, amely felmerül, az összetettség kérdése. Mennyire komplex a rendszer? Nagyon gyakran felmerül ez a kérdés, felmerült azokban a válaszokban is, amelyeket kaptunk, és ez sok esetben elriasztja a jogalkalmazókat ennek az eszköz alkalmazásához, mert a nemzeti rendszer egyszerűbb, az európai rendszer eszköz pedig bonyolultabb, ez visszariaszhat annak használatától. És ez visszavezet bennünket az előző ponthoz, hiszen az összetettség, a komplexitás sokszor összefügg a, a jogi kétértelműség, a bizonytalanság jelenségével. Tehát nyilván az európai vállalatokat érintő jogszabályok köre eleve bonyolult. Emlékeztetnünk kell arra azonban, hogy nem az eszköz maga bonyolult, hanem annak viszonyrendszere más szomszédos jogokkal és szabályokkal. Például, hogyha az eszközben egyfajta joghézag adódik, és ez utal ilyenkor a nemzeti jogszabályokra, ez értelmezésbeli zavarokat kelthet, és ez megint csak visszariaszthat a jogi eszköz alkalmazásától, akár európai vállalatok esetén is. A negyedik ok pedig, amely megragadható, összevetve a két alternatívát, a költség kihatás. Nyilvánvaló, hogy a vállalat vagy a, a, a gazdasági szereplő körültekintően értékeli költség szempontból is a nemzeti és az európai eszköz használatát. Azonban ez a költség országról országra változhat. Belgiumban például kimutatták, hogy a Benelux márka, trademark olcsó, mint az európai közösségi trademark beszerzése. Ugyanakkor egy francia és bolgár vizsgálat rámutatta hogy a közösségi védi egy olcsóban beszerezhető, mint, mint a hazai, a nemzeti. Tehát itt tagállamok közötti különbségek is értékelendőek. Az utolsó gondolat pedig a gyorsaság az eljárások hatékonysága. A gazdasági szereplők nyilvánvalóan nagyban értékelik az eljárás gyorsaságát, hatékonyságát, amikor alternatívák között választanak. Gyakran ö, felmerül az eljárás eredményessége, hatékonysága, ö, hogy, az, hogy vajon az európai védjegyhivatal hivatal mennyire hatékonyan működik és a szerzőjogok védelme mennyire hatékonyan valósul meg. Arra a kérdésre válaszolva, hogy ez az új eszköz mennyiben felel meg a ö, gazdasági szereplők érdekeinek, nos, azt kell megvizsgálnunk első körben, mennyire illeszkedik az igényeikhez, a választható eszköz. Egyes esetekben nem feltétlenül, egyes tagállamok esetében nem feltétlenül alkalmazható jól az eszköz. Például egy európai vállalat esetében az is elmondható, hogy a határon átnyúló vállalatcsoportok esetében nyilvánvalóan inkább ö, hajlik a vállalat arra, hogy alkalmazza ezt a jogi eszközt, mint, mint amely csak a, a hazai gazdaság összefüggésében működik. Hasonló szellemben ö, magyarázható az, hogy kevéssé érvényesül, kevés, kevesen választják ezt az alternatívát, abból adódik, hogy határon átnyúló működés nem minden gazdasági szereplőre meghatározó. Ugyanakkor feltehető a kérdés fordítva is. Vajon port transfrontalier. C'est d'ailleurs un débat qui est au cœur euh, du débat sur hogy ez a fajta eszköz használata a szerződéses jogban is meghatározható. A külső okokat vizsgálva nem lehet összevetni az európai és alternatív eszközöket. A rossz végrehajtás national, le mert itt a nemzeti kap, rendszerekhez kapcsolva az eszközt, annak sikere tudnék abban áll és azon áll és bukik, mennyiben jól sikerül, mennyire eleven sikerül hozzákapcsolni a nemzeti rendszerekhez. Ha például van olyan, olyan nemzeti tagállami rendszer működik, amely elektronikus kérelmet automatikusan elutasít egy fizetési meghagyás esetén, akkor nyilvánvalóan az OI, az európai eszköz azonnal kudarcot val, hiszen nem lehet bírósághoz fordulni. Annak érdekében tehát, hogy a, az európai meghagyás kudarcát minimalizáljuk, fontos, hogy a nemzeti jogszabályokra minél kevesebb esetben hivatkozzanak. A külső okokat vizsgálva talán a legfontosabb tényező az, hogy nem ismerik a jogalkalmazók, illetve a vállalatok ezt a lehetőséget. Azon áll, hogy bukik végül is ez, ennek az eszköznek a sikere, hogy ismerik-e vagy sem. Amikor egy új termék létrejön, nyilvánvalóan reklámozni kell, be kell vezetni a piacra, ismerté kell tenni. Hasonló az helyzet a jogi eszközökkel is. Ha nem tudják az érintettek, hogy egyáltalán létezik ez a lehetőség, akkor lehet bármilyen csodálatos, nem fogják használni. Fontos tehát, hogy a, a gazdasági szereplők tudjanak erről a lehetőségről, lehet, hogy egyfajta képzésre, oktatásra, ismeretterjesztésre van szükség, erre minden jelentés újra és újra rámutat, és a válaszadók többsége is ö, beszélt erről. C'est d'abord la neutralité de l'instrument optionnel. A külső okoknál vannak más dolgok is. Így például az adott jogi eszköznek a semlegessége. Mit is értünk ezen? Tehát ennek a választható eszköznek semlegesnek kell lennie, nem kapcsolódhat egyetlen tagállam jogás, jogához sem. Hogyha ezt okként említik meg, akkor az legfeljebb a sorok között fordul elő, explicit, expressis verbis nem mondják, hogy ez is ok lehet a választás mellett. Aztán ezeknek van egyfajta európai imidzse, ezeknek a választható európai jogi eszközöknek is ez is ok lehet a választásra. Ezt például láthatjuk az Európai Részvénytársaság esetében Franciaországban, a francia válaszadóktól érkezett ez a visszajelzés, de hát azért más tagállamokban nem erősítették ezt meg. Úgyhogy, ha megnézzük egy bizonyos európai jogi eszköznek a sikerességét vagy kudarcát, akkor még azt a kérdést is fel kell tennünk, hogy mely más területeken lehetnek még hasznosak ezek a választható jogi eszközök. Itt van egyfajta tendencia, ami felismerhető, nevezetesen az, hogy például az európai öröklési bizonyítvány, vagy egy európai egységes szabadalom, az nagyon hasznos lenne, nagyon sokan foglaltak ezek bevezetése mellett állást, és válasz választható eszközt szerettek volna sokan a családjog területén, ami például a e, vagyonjogi állását illeti e, az egymástól elváló pároknak, amelyek külön, akik különböző nemzetekhez tartoznak. Tehát jó lenne, hogyha ezen a területen is egy választható jogi eszköz állna rendelkezésre, és megoldást jelentene, hogyha más e, kötelező kógen szabályok itt nem jelentenek megoldást. Aztán szintén még az európai jelzálogjog, ami fölmerült ilyen választható jogi eszközként, mint hasznos eszköz. Az első megjegyzésem az, hogy a tanulmány megmutatta, hogy legitim dolog választható jogi eszközhöz nyúlni. Vannak ugyan fenntartások ezekkel kapcsolatban, de hát egy fakultatív eszköznek a sikere az, az tényleges siker lehet. Vannak olyan választható eszközök, amelyek nélkül már élni se tudnánk, így például a szellemi tulajdonjog védelme területén. Tehát nagyon sok minden változott meg, főleg az európai gazdasági fejlemények nyomán. Aztán vannak, egy jó, vannak sokat ígérő további választható jogi eszközök is, de valamennyi visszajelzés tulajdonképpen azt mutatta meg, hogy hogy a jogtechnikai részleteket, a technikai oldalát a dolognak nem szabad elhanyagolni. Tehát nem feltétlen a választható jogi eszközök a megfelelő út hosszú távon a teljes fokú harmonizáció irányába. Tehát ezeknek sikere van, de sokszor nem képesek a nemzeti jogi eszközök helyébe lépni. Aztán, ami, az, ami a siker kilátásoknak a optimalizálását illeti, vannak alapvető szabályok, például a józan észnek meg kell, hogy feleljen az adott opcionálisan választható eszköz. Több letértéket kell adnia, megfelelően lehessen kommunikálni ezek további feltételek. Tehát ennek az opcionális eszköznek az adott gazdasági szereplő részére több letértéket kell hordozni a nemzeti eszközhöz képest, aztán annak a kommunikációja, Nyilván egy ilyen választható eszköznek reklámra van szüksége, és hát ennek a választható eszköznek az ismerete nyilvánvalóan az eszköz ismeretlensége vezet annak kudarcához, ami pedig az eszköznek az autonómiáját illeti, az adott eszköznek bármilyen nemzeti jogalapon való álkozása az eszköznek a kudarcához vezetett. Tehát itt jogbiztonságra van szükség, egy jó opcionális eszköz esetében a jogbiztonságot is igénylik e, a gazdasági szereplők. Nyilván újonnan bevezetett választható eszközöknél még meg kell találni az utat arra, e, hogy, hogy hogyan tudják értelmezni a gazdasági szereplők e, az új jogszabályt. Ezzel be is fejezem a bemutatómat. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ez rendkívül érdekes téma volt, és nagyon sok értékes, empirikus megerősítést nyert eh, a mi vitánk. Most megnyitom a kérdések körét, Diana Wallis. Thank you very much, Chair. Köszönöm. Elnök úr, és köszönöm az előadást, valóban rendkívül érdekes volt. A végén kíváncsivá tett, felsorolta tudnilik, hogy hol adódhat a további alternatív eszközök bevezetésére vonatkozó igény. Sokat beszéltünk korábban arról, hogy a következő év az, állam, az európai állampolgári éve lesz. Az egyik javaslat, és meglepet, hogy nem szerepelt a listájukon, az, hogy egy alternatív európai személyi igazolvány kerüljön kibocsátásra. Tehát ha valaki egy moz, gyakran utazó, mobil európai polgár, és mondjuk megházasodik, vagy bármilyen jogi aktust ö, hajt végre egy másik tagállamban, akkor nyugodtan tudja igazolni magát. Ez a dokumentum azonban csak akkor volna szükséges, hogyha valaki sokat utazó mobil európai polgár nem volna kötelező, ám hatalmas módon megkönnyíteni azon európai állampolgárok, tagállam állampolgárok életét, aki mondjuk nem feltétlenül egy helyen dolgozik, vagy él, vagy egy, egy helyen tart irodát. Köszönöm. További kérdés, hanem akkor közvetlenül válaszolhat. Először is köszönöm, köszönöm szépen ezt a megállapítást. Valóban nem foglalkoztunk ezzel a jelentésben, vagy a tanulmányban, erre nem kaptunk semmilyen jelzést, de valóban ez egy olyan eszköz lehet, amely egy európai állampolgár életét nagy mértékben megkönnyíti. A példák, amiket vettünk, amikkel foglalkoztunk, az egyrészt az operátorok életét próbálja könnyíteni, és másrészt pedig az állampolgárokért, amit ön említett, ez valóban az állampolgároknak lenne nagyon nagy könnyebbség, tehát egy érdekes eszköz lehet. Én is egy kommentárral élnék, amit kitaláltak, az tulajdonképpen megerősíti azt, amit én a saját tapasztalatomból is mindig így gondoltam. A perjogi esetekben vannak opcionális eszközök. Itt eh, sok esetben jogoknak ugye a határokon átívelő érvényesítésére van szükség, és az a probléma, hogy vagy nincsen hagyomány ezeknek az eszközöknek sok európai országban, vagy teljesen ismeretlenek. És gyakran az a helyzet, hogy a jogot gyakorló emberek, kis ügyvédi irodák sokszor a legalsó szinten, vagy az elsőfokú bíróságon dolgozó fogalmazók egyáltalán nem ismerik ezeket a választható jogi eszközöket, hogy erre lehetőségük van. Ez teljesen nyilvánvaló, ezt erősítette meg a tanulmányok. És a szellemi tulajdonjogok védelme területén, az ipari oltalmi jogok területén nyilván elterjedt, hogy vannak ilyen lehetőségek, és hogy ezek nagyon jók, éppen ezért itt ezek elterjedtek ugye itt nyilván sokkal nagyobb költségekkel és értékkel rendelkező dolgokról van szó, talán ezért terjedtek el. Hogyha valaki tehát szabadalmi jogász, akkor tudja, hogy léteznek ezek a jogi eszközök, és a saját ügyfelüknek ezt ajánlják, hiszen sokkal nagyobb védelmet biztosítanak, mint a nemzeti eszközök. A harmadik terület pedig a társasági jog, itt egyszerűen gazdasági érdekek diktálnak, tehát bizonyos előnyei vannak, Például, hogyha egy vállalatnak az átalakulásáról, koncernek az ástruktúrálásról van szó, akkor használják ezeket a választható eszközöket. Ha pedig nem ilyen esetek vannak, akkor egyszerűen nem használják ezeket. Ezek a banális okok. Tehát itt egy racionális gazdasági eszközt hoznak gazdasági adatok, tények alapján. Hogyha megnézzük Németországot, akkor itt viszonylag sok európai részvénytársaság van, és ennek két gyakorlati oka van. Az egyik az, hogy Németország nagyon is exportorientált ország, nagyon sok vállalat valahol máshol a világon rendelkezik lerakattal, vállalattal, leányvállalattal kapcsolt vállalkozással, és számukra nagyon is attraktív egy ilyen jogi forma, egy sajátos cégforma, hiszen egyetlen egy, egyetlen egy székhelyből a különböző országokban székhelyen rendelkező más kapcsolt vállalkozásokat is tudják irányítani. A másik gyakorlati jog pedig, hogy bizonyos előnyöket jelent ez az Európai Részvénytárság a német joghoz képes, például a felügyeleti szerveknek a kialakítása területén. Ezek lennének tehát az attraktivitásai a német szempontból. Nyilván mások a súlypontok más országokban, de hát itt nyilván mindig a gazdasági racionalitás az, ami dönt, ami általános végközetkezésként szerintem levonható a ilyen opcionális eszközök politikai megvalósíthatóságával kapcsolatban az az, hogy akkor járnak ezek haszonnal, hogyha érdekesek az érintettek számára, hogyha van egy konkrét előny, amivel járnak az érintett alkalmazó számára az adott jogi helyzetben. Tehát fontos azért is tenni persze, hogy ismerjék az emberek ezeket az eszközöket, hogy nyilv, nyilvánosság a köz, közvélemény ismerje őket, Hogyha ugyanakkor jön egy e, eszköz, akkor e, például szerződéses jog területén, akkor annak az a nagy előnye, hogy már ezzel most foglalkozunk, közismert kérdés, úgyhogy ez ilyen opcionális szerződéses jognak a hatályba lépése az majd már egy nagyobb fokú ismertségi fok mellett fog megtörténni, és akkor nagyon fogják már ismerni, és ez talán a helyzetnek a minőségi javulását hozza mind a két oldalon. Ez lenne az én megjegyzésem. van -e esetleg további kérdés, vagy megjegyzés ezzel kapcsolatban? Táj asszony. Igen, csak alá tudom húzni ennek fontosságát. Például a német-francia megalapodás a házasság családjog tekintetében megerősíti ezt. Most hallottam először egy ez a kapcsolatos munkacsoportlói workshopból. A hivatalomban Google-on kerestem ilyen témákra, de még, és nem találtam ilyen fórumot. Tehát még ha ismer is az ember ezt a lehetőséget, és utána kérdez, akkor sem feltétlenül találja meg ennek lehetőségét. Tehát német-francia vállás ügyében egy berlini kollégám kérdezte meg, hogy hogyan lehet ezt, ezt megoldani, és ezért, tehát van erre igény, fontos volna ide belépni, mert az érintettek számára rendkívül bonyolult terheket ró az érintettekre. Tehát inkább véletlen szerűen értesülnek erről az emberek. Mi politikusok sem tudunk tovább lépni, hogyha csak a szakfújratokban szerepel erről információ, a megfelelő szervezetekben, szövetségekben is kell, hogy forogjon az információ. Nagyon nehéz tehát ehhez hozzájutni, ezért a kommunikáció és a, a, a, a megjelenítése mindennek publikációk révén rendkívül, rendkívül nehéz. Ha volna ezzel kapcsolatban megjegyzés, vagy pozitív kommunikációs tapasztalatai vannak-e témákkal kapcsolatban, amely nem sok embert érint, és nem, nagy, nem kavar nagy közvitát, mégis igen fontos, hogyan lehet jobban kommunikálni ezeket, a tájék, ezeket az információkat ezen tanulmány körében, ezzel kapcsolatban talán ezzel is, erről is mondhatnánk valamit. Euh, euh, Szeretném megnyugtatni önt, hogy euh, maga az a tény, hogy van egy közös eh, házasságkötési rendszer. Eh, igen, ez a közjegyzők segítségével terjed, és a közjegyzők viszont megtanulják ezeket, tehát ők tájékoztatást kapnak tudják, hogy ez létezik, és akkor, hogyha, oda, hogyha hozzájuk fordul egy pár, akkor ezt javasolhatják nekik. Tehát amikor valóban már életbe lép, akkor azt hiszem, hogy, hogy nagyon sok pár számára valós sikert hoz majd, és legalábbis ismeretes lesz. Én is szeretném ezt kiegészíteni valamivel. Az utóbbi hónapokban azt láttuk, bizonyos nagyon fontos dokumentumokban, amelyek a jogi, jogképzéssel, igazságszolgáltatási képzéssel foglalkoztak, hogy az Európai Bizottság, illetve az önök bizottsága is ebben részt vesz. Vannak tenderek, kiadott tenderek, egyrészt a polgári jog területén, az alapvető jogok területén, illetve a büntető jogok területén. Véleményem szerint ezen eszközök kapcsán valós, valós képzés történt. Tehát ez azt jelenti, hogy Európában a hatalmas az aktivitás, ezen a területen, hiszen a parlament és a bizottság nagymértékben támogatta ezt a képzést. Úgy gondolom, hogy ez így van, és ott kell kezdenünk, hogy gyakorlatilag a polgárokat közvetlenül kell tájékoztatni ezek a dolgokról, hiszen az ember közjegyző azért nem megy minden nap, de nyilván az ember ellátogat az anyakönyvi hivatalba, hogyha házasodni akar, tehát amikor az ember oda megy a, az anyakönyvi hivatalba, hogy kitöltse a házasulandóként kitöltendő dokumentumokat, akkor rögtön megkapja az információt. Tulajdonképpen ez az, aminek történnie kell, és ez csak akkor történik, meg hogyha a nemzeti jog érintett, tehát csak a nemzeti jogi előírásokra adnak tájékoztatást, legalábbis amennyiben én a német állapotokat ismerem. És ez egy hiányosság, amit meg kell szüntetni, tehát arra kell törekednünk, hogy pontosan az ilyen esetekben eh, már a forrásnál el kell kezdeni, tehát az érdekelteknél, az érintetteknél kell kezdeni a tájékoztatás, hogyha én például egy, egy, egy eh, házassági jogi megállapodást akarok kötni, egy házassági szerződést, akkor az emberek 98-99 eh, százaléka az nem értesül arról, hogy milyen lehetőségek vannak erre választható eszköz területén, hanem csak a nemzeti előírásokra érvényesül. Jó, vannak még egyéb kérdések? Ha nincsen, akkor szeretnénk köszönetet mondani önöknek a rendkívül érdekes előadásért. Ezt a tanulmányt, amint azt lefordították minden nyelvre, akkor szép fogjuk osztani. Most ugye csak franciául áll rendelkezésre, intenzíven tanulmányozni fogjuk fordítás után, és foglalkozni fogunk még vele. Köszönöm. Dann habe ich jetzt noch Frau, Frau Sie wollten noch etwas für die sagen. Précision ja. sur les traductions, euh, A fordítás kapcsán szeretnék egy pontosítással élni. A rezümé már több nyelven létezik, és ugye a tanulmányt még eddig nem lehetett lefolytani különböző nyelvekre, de hamarosan angolul rendelkezésre áll majd. Én ordnung. Rendben. Még egyszer köszönöm szépen. A tanulmány előtt készítésében résztvevőknek. Most akkor átjönk a szubszidiaritás 36. pontra, itt nincsen különösebb bejelenteni, valami mindenkinek rendelkezésre. Áttérek a 37-es egyéb kérdések pontra, van esetleg ebben a körben megjegyzés, nincs. Akkor 38. pont, a következő ülésünk március 1-én 9 órakor itt Brüsszelben lesz. Köszönetet mondok mindenkinek a részvételért, és szép napot kívánok!